Szeretném megkérni azokat, akik nem tagjai a foglalkoztatási szakbizottságnak, hogy hagyják el a termet, ugyanis a továbbiakban az Empről szakbizottság szavazásával, szavazó, szavazási ülésrendjével folytatjuk. Tehát kérjük, hogy csak a foglalkoztatási szakbizottság tagjai maradjanak a teremben. Folytathatjuk tehát a szavazást? Kérem szépen a szakbizottság tagjait, hogy szavazzunk a levélformájában megfogalmazott véleményekről, az EGA kérelmekről. Castilla y León eh, szénbányászatának témájában. Szavazzunk mellette. Igen, elektronikusan szavazunk, elnézést, mondja az elnökasszony. Úgy látom, mindenki szavazott a levélről. Becker úr lehetősége van szavazni róla. Nos, ebben az esetben 42 igen szavazat és 4 nem szavazat érkezett. Folytatjuk akkor a munkákat a következő szavazólistával. Az Európai Unió működéséről szózó szerződés 2090 és 2091 cikkéhez történő igazításról, az előrözése történő szabályozási bizottsági eljárásról. megnyitom a szavazatot a levéről, majd lezárom. Lezárom. 38 igen szavazat és 7 ellen szavazat. Metrich úr és az ő javaslat, az ő jelentés tervezet a következő. Az európai statisztikákra vonatkozó közös keret létrehozásáról szavazunk a személyekre és háztartásokra vonatkozó adatokról. Elsőként az alkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. BB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Az elnök elnézést kér, kihagytunk egy pontot, visszatérhetünk-e még egyszer a BB kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodnak, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a BB kompromisszumról. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk négy szavazat különbséggel. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 58-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 245-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 246-os mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 246-os módosítás, szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 247-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 247-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Elnézést kérünk Prizinski úrtól. 248-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 249 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 2 250-es ellenőrizni kívánják, akkor a 249-esről újból szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 250-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 251-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 251-es, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítva. 252 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodások, elfogadva. 254-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 260-as mellette ellene módosít, eh, tartózkodók elfogadva. 261 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 262 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Végül most jöjjenek a mellékletek. Lapozzunk a 23-as oldalra. os módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 298-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 104 és 299-es együtt, egy, mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük. A 104-es és a 299-es módosító együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És elutasítottuk őket. 300-as és a 105-ös együtt szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 100 ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 300-ast és a 105-ös módosítót együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 106-os és 301-es együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodók, úgy nézem, elutasítjuk. 302-es, az elnök asszony elnézést kér. 303-as jön mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és lezárom. Elutasítva. 304-es módosító mellette? Ellene? Ezt ellenőrizzük. 304-es módosító szavazunk. Megnyitom illetve lezárom a szavazást. Ez igen közel volt egymáshoz. 107-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító, szóbeli módosítóval az SND párt részéről, mellette ellene tartózkodók elfogadva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. R kompromisszum mellette, ellene, az R kompromisszumnál járunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. S kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 120-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 121-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodó, elfogadva. U kompromisszum, mellette, eleme, tartózkodók, elfogadva. V kompromisszum, mellette, eleme, tartózkodók, elfogadva. Következik a 132-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva azért ellenőrizik, a 132-esről fogunk szavazni. And the vote is open and... Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagy többséggel. W kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Száz. 43, az jó. Nem, nem, 15-ös, 15-ös módosító a 144-essel egy időben. Ezek azonosak. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 okafogyottá vált, Z kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 153-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 154-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 157-es, ezt visszavonták. 158-as, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A A E kompromisszum, E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a záró szavazás következik a jelentés tervezetről annak módosított formájában. The vote is open. Megnyitom a szavazást. And uh, the vote is Lezárom a szavazást. 47-en szavaztok, 41-en mellette. Köszönet a jelentéstevőknek. Nézzük a mandátumot. A tárgyalások megnyitására erről is szavaznunk kell. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Okay, you have voted for the negotiation. Jó, akkor megszavaztuk ezt, és tehát szavaztunk a tárgyalási mandátumról is. Next vote is on women's economic... Következő témánk Tanya González Peñas jelentése. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, nézzük meg a 33-as módosítót elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. F kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os 46-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, tehát 48-as módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk egy szavazaton, hogy G, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40. Nem, nem az 52-es jön? 52-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizni fogjuk. 52-esről szavazunk. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, szerintem. 56-os következik mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizni fogjuk az 56-ost is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, hát 44 pozitív szavazat volt, elfogadtuk. Olyasmit láttam, mintha nem így szavaztak volna. Hát kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 72 mellette. Nem, nem okafogyottá vált. Akkor a 75-ös következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, elkompromisszumra szavazunk. Open. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26 pozitív szavazat volt. 91-es módosító következik. Mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 94-es mellette ellene. Ne, 94-esnél tartunk. Ellene tartózkodók elutasítva. Ó kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene. Még egyszer. N mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Amendment 105. 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene Ez így nehéz lesz. Még egyszer nekifutunk B kompromisszum mellette. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a P kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tíz szavazaton múlt. 118-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 120, 120 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 134-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 136-os, itt egy szóbeli módosító is van. A szocialisták részéről mellette ki van. Ellene. Once again. Fussunk neki még egyszer. Mellette ki van. Ellene. Ezt ellenőrizni kell. We check it to be sure. The vote is open. And the vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtunk. 137-es következik mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 138 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 139, két részben, első rész, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, jó, a második részről szavazunk, tehát a 139-es második részéről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. It's not closing. What happened? 12, 32, 0. What happened if you doing this? Sorry, can we do it again? It was 12.32.0. It was 12. Ha 12.32-t elfogadják, ez volt az eredmény. Úgy láttuk. Technikai malőr történt, úgyhogy még megismételjük. Valami, valami történt. Valami nagyon furcsa dolog the second part also. Second, second. second part once. 139-es második részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Yeah. There you have it. Lehet látni? Elutasítottuk. 141-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 135 nem. 142-es. De ellenőrizni szeretnék a 141-est? Jó, akkor azt fogjuk ellenőrizni. 141-esről szavazunk. A kiváló gépezettel megítom a szavazást. Lezárom a szavazást a 141-esről. Elutasítottuk. 135-ös következik, első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 119-es okafogyottá vált, 142-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodók. Úgy láttam, hogy elutasítottuk. 144 Someone who wants to check 100. Valaki a 143-ast ellenőrizni? Senki nem akar ellenőrizni? Mégis? We check 143. A 143-as fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. 143-as. Megnyitom a szavazást a 143-asról, lezárom a szavazást. Elutasítva. Három szavazatom volt. 147-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes módosító. Preambuló bekezdéseknél tartunk mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tizenhat mellett, C kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A zárószavazás következik a véleménytervezetről, annak módosított formájában, ez pedig egy név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 35-en szavaztak mellette, 4 ellenszavazat volt, 3-an tartózkodtak. Köszönetet mondunk a jelentéstevőnek az előadónak. Tanya, González Penyásznak. We take the next one. A következő pontra térünk át. Az uniós ifjúsági garancia programok kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságuk ellenőrzése. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, A kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nem vagyok biztos benne, Ellenőrizzük a nyolcast. Nem volt egyértelmű. Nézzük a nyolcas módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 28-16 arányban megszavaztuk. Sorry. No, well, it was a very It was not a narrow thing. Amendment 9. Egyértelmű volt az eredmény, 9-es módosító, 9-es, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, a 22-est ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva egy szavazattal. 23-as mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. Elfogadva 28 szavazattal. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük a 41-es módosítót. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam, elutasítva, 22-21 arányban, 44-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 45-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43-as, ez okafogyottá vált, P kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 49-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, M kompromisszum mellette, tartózkodók elfogadva. Ha egyetértenek, akkor a 37-esről szavazunk szóbeli módosítással együtt. Ha nem értenek egyet vele, akkor a 37-es okolfogyottá válik. Ha egyetértenek, akkor viszont szavazunk a 37-esről szóbeli módosítással együtt. Rendben, akkor szavazunk. És itt Nenszke asszony? Igen, nekem ellenvetésem van a szóbeli módosítás kapcsolatosan. Három képviselőre lenne szükség, hárman blokkolhatják, hárman vannak rendben, akkor blokkolták ezzel a szóbeli módosítást, ami azt jelenti, hogy a módosítóról sem szavazunk. az SND féle szóbeli módosító. Okafogyott és okafogyott a 37-es módosító egésze is. Ezt mondják a szabályok. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 73-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kilencvenkettes módosító mellette ellene. Nem egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan a 92-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva ez kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, is adopted. Now for market. Uh, amendment 105, those in favor, those against, abstentions carried. This one fell. 49 is adopted.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 We shall vote on the draft opinion as amended. Akkor most az így módon módosított jelentés tervezetről szavazunk, illetve véleménytervezetről. Thank you. The vote is over. Köszönöm szépen, akkor a szavazásnak vége. 36 igen szavazat, négy ellenszavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk. because otherwise tell Jan yeah. because otherwise it makes a lot of sense. Mm. hmm Sorry.